Ezzel a következő pontunk következik Kapator jelentése az intézmények dokumentumjának nyilvánosságáról szóló jelentésről van szó. Kapató, négy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami ezt a jelentést jelentést illeti az Európai Unió dokumentumainak nyilvánosságáról. Ez um, alkalmat ad arra, hogy néhány javaslatot is megfogalmazzunk. Három alapvető dolgot szeretnék megemlíteni. A tanács, az Európai Unió kormányai bizonyos hatáskörökkel tanácskoznak, viszont egy jogalkotó testületnek hozzá kell férnie a munkájuk eredményéhez. Vannak bizonyos módosító indítványok egyébként a néppártól is, a külön szavazásról bizonyos számok kapcsán, reméljük erre nem kerül sor. A harmadik pont esetében arról beszélhetünk, hogy a jelentés azt kéri, az említett turkó ítélet, az a radikális párt egy képviselője volt, és a turkó ítélet az Európai Bíróság előtt született meg, és eredményre jutott olyan értelemben, hogy a jogi szakvéleményt közzé kell tenni. Sikerült elérni, egyébként azt is, hogy az a delegációk szavazásának eredményét is közzé kell tenni. Szerintem ezt nem fogják elutasítani. A 9. pontnál szintén erre számítok. Itt azt várják, hogy a korepert felszólítják arra, hogy a tanácskozások dokumentumait előterjeszék, az ülés dokumentumokat előterjeszék. Ez egy nagyon fontos kérdés. Mi azt követeljük itt a parlamentben, hogy mi legyünk az elsők ebben a kérdésben. A Molasz képviselők azt mondják, hogy egy nyilvános dokumentumregisztert kell, nyilvántartást kell kialakítani. Például azt is meg kell nézni, ki volt jelen, ki hogyan szavazott, a szavazatok aránya. Vonatkozik ez a napi díjakra is, és egyéb kérdésekre is. A külön szavazásnál az ötös pont alatt is van egy véleményünk. Cédesült kolléganő, tudom, hogy ő fogadókész ebben a kérdésben, és hogyha sikerül adott esetben elérni, amit szeretnénk, vagyis, hogy a bizalmas információkat kiadják, akkor Természetesen demagóg fellépése került sor, került sor a parlamenttel szemben. Számos képviselő el tudja képzelni, hogy mit is jelent ez. Ugye itt a parlamentben spionok működnek, mondják sokan, de nem erről van szó. Mi csak azt akarjuk, hogy a lehetőségek keretei között legyen nyilvános ez a munka. Hiszen nyilvánosságra szükség van, de nem arról van szó, hogy a kulcsokon be lehet lesni az ülésterembe, és akkor továbbítják az összes adatot. Tehát helyesen kell látni, amit mi követelünk. A hetes pont esetében pedig egy néppárt indítványról van szó. Itt arról van szó, hogy a dokumentumokat hozzá kell kötni technológiai szempontból bizonyos forrásokhoz nyílt forráskódú szövegszerkesztőket kell használni, és ez azt jelenti, hogy lehetőséget kell biztosítani a hozzáféréshez, nem, kell, nem szabad ezt konkrét szabványokhoz kötni ezt a hozzáférést. A többnyelvűség is egy fontos kérdés, és a fogyatékkal élők számára is lehetővé kell tenni a hozzáférést. Ez az európai polgárok egy alapjoga, és az európai biztos asszonytól tudjuk, hogy reformot kívánnak előkészíteni. A Kesme jelentésnél is erről van szó. Ez az az állásfoglalás, hogy bizonyos pontokat rögzítsünk itt a parlamenten belül, ez lehetőséget kínál nekünk erre, és a fő kérdéseket, amelyeket a javaslat szabályoz, nem szabad szem téveszteni. Köszönöm Kapáta úr a bizottság nevében, Wallström asszony. Köszönöm elnök úr Tisztelt képviselők, először is köszönöm ezt a nagyon jól megírt érdekes jelentést. Gratulálok a készítőjének, ez egy fontos és kedves téma számunkra, különösen akkor, amikor a 1049-es jogszabályt vizsgáljuk felől. De gondolnunk kell a Lisszaboni szerződésre is, ahol ez a téma fontos szerepet kaphat. A jelentés természetesen arról szól, hogy hogyan lehet a 1049-es jogszabályt megvalósítani. Hadd hívjam fel a figyelmet a pozitívumokra. A, ahogy az a mennyiségi adatokból kiderül, és ezt a jelentés is elismeri, hogy számos dokumentumhoz biztosították az intézmények a hozzáférést, és csökkent a visszausított kérelmek aránya. Mi természetesen pártoljuk az átláthatóságot, nyitottságot, és természetesen a jelentésben szereplő ajánlások túlmutatnak a 1049-es jogszabályban foglaltakon, tehát ezek nem közvetlenül kapcsolódnak a bizottsági tag munkájához de hát számos kérdés merül fel a nyitottsággal, a kommunikációval kapcsolatosan. Örülök, hogy ez taglalja a jelentés. Ez egy jó input, hogy megvizsgáljuk a saját kommunikációnkat és annak hatáskörét. Hadd menjek végig néhány ajánláson és az elveken, amelyek alapul szolgálnak ami a turkó esetet illeti, biztos vagyok, hogy a bizottság teljes mértékben tekintette van a bíróság ezzel kapcsolatos ítélkezésére. Biztosítani kell a nyitottságot, amikor a tanács a jogszabályalkotó, de ezt vonatkoztatni kell a bizottságra és minden uniós intézményre. A bizottság biztosítani kívánja, hogy minden kérelmet esetről esetre megvizsgáljanak az Európai Bíróság által felállított paraméterek alapján. Nagyon fontos, hogy közös szabályok legyenek, és nagyon sok eljárás esetében nagyon specifikus kérdésről van szó, és egyedülálló esetekről minden intézménynél és ez azt jelenti, hogy kicsit több időre van szükség, hogy megnézzük, hogy hogyan tudjuk ezt közös szabályban összefoglalni. A, az, hogy a 1049-es és a 353-as jogszabály összeolvasztását illetően, ez egy nagyon komplex kérdés, azért is, mert a 225-ös 225 szerződés és szerint ez nem vonatkozik minden intézményre és testületre, és hát hogyha a Lisszaboni szerződés hatályba lép, akkor ez ki fogja terjeszteni a hozzáférés jogát minden intézményre és testületre. Tehát nem olyan egyszerű ezt a kettőt összevonni, más a hatáskör, illetve más az alkalmazási terület. Van már regiszter, Szeretném biztosítani önöket, hogy komolyan vesszük a megjegyzéseket, és mint bizonyára tudják, van egy dokumentum, és ez 2002 óta rendelkezésre ez tartalmazza a jogszabályokat, és a komitológiai eljárás esetében is van regiszter, és a szakértői csoportokra vonatkozóan, és mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy a modern internetes rendszerünket, hogy az internetes, belső internetes rendszerünket modernizáljuk. Ez nem egy egyik napról a másikra, nagyon sok munkával jár, és mindig figyelemmel kell lenni arra, hogy megfeleljünk az elvárásoknak, és remélem, hogy önök ismerik, hogy én milyen nagyon pártolom ezt a kérdést kör. Tehát belátjuk, hogy még mindig növelni kell a rendelkezésre álló és elérhető dokumentumok arányát, és ezt meg kell, hogy tegyük az átláthatóság jegyében. A, az állásfoglalásban szó esik a dokumentummenedzsmentről, és a TransJai tervekről. A bizottság támogatja, hogy legyen egy ilyen közös portál annak érdekében, hogy elősegítsük a polgárok számára a hozzáférést a jogszabályokhoz. Ehhez közös módszertára van szükség, meg kell nézni minden gyakorlati következményét ennek a dokumentum azonosítást, a hivatkozást és egyéb kérdéseket és hát persze szeretnénk, hogy legyen egy olyan portál, amely biztosítja a dokumentumok elérését minden intézménynél, úgyhogy mi szívesen működünk együtt önökkel. A TransChai projektet illetően visszatérek arra, amit egyszer októberben egy válaszban elmondtam, hogy a közvélemény számára 2010-ben fog ez megnyílni. Ami pedig az információ cserét illeti az intézmények között. Értem én, hogy mit kívánnak elérni, de azért hadd emlékeztessek arra, hogy az intézményeink között már létezik egy munkamódszer, amely biztosítja a bizalmas információk cseréjét, és ezt szabályozza az a melléklet, amely a keret egyezmény után következik, és az információ csere az intézmények között, ez nem férhető hozzá a közvélemény számára, de ezt külön kell kezelni. Ez a jelentés és a vita egy nagyon fontos input, hogy erre visszatérjünk egy másik alkalommal egy szélesebb skálán, és hálás vagyok a parlament által tett erőfeszítésekért, hogy napirenden tartják a transzparencia és a nyitottság kérdését. Sok kérdésre visszatérünk majd a nagyon közeli jövőben, például amikor a LIBE bizottság találkozik a cseh parlamenten jövő héten, és én magam is ott leszek ezen a találkozón, és aztán néhány hét múlva visszatérünk arra a fontos kérdésre, hogy a 1049-es jogszabály felülvizsgálata hogyan alakul majd. És biztos, hogy itt nem lesz vége a vitának. A transzparencia nyitottságot vár el, és meg kell nézni, hogy mit tudunk mi proaktív módon tenni a jogszabályalkotás elősegítése érdekében, hogy jobb legyenek a listák, a regiszterek, felhasználóbarát legyen mindez, könnyen hozzáférhető, és hát meg kell nézni a dokumentumok kiadását is. És az elmúlt évben én is elvégeztem, elkészítettem a közvetlenül hozzáférhető listáját a levelezésemnek, és meg kell mindenkinek nézni, hogy mit kell tenni. E, össze kell ülnünk, össze kell dugnunk a fejünket. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, Wolström asszony. Köszönöm. És most pedig a frakciók szó, következnek a néppárt nevében. Herrero úré a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, Kappátó úr. A jelentés nagyon sok jó akaratot tükröz, ez egészen nyilvánvaló. És a LIBE bizottságban is kiderült mindez. 18 módosítót nyújtottam be magam is a saját ehhez a jelentéshez, és ezek egy kicsit radikálisabbak, és be is kerültek a jelentésbe, és ez sok esetben elgondolkoztat engem. Ugyanis van néhány kérdés, négy nevezetesen ön is tett fel kérdéseket, módosításokról szólt a olyan dolgokat várnak el Kapató úr, amire nincs lehetőség amelyek most még egyszerűen nem jogerősek, mindaddig, amíg a Lisszaboni szerződés nem lép hatályba. Addig nincs lehetőség, hogy harmonizáljuk ezeket a rendeleteket, ezt már Wallström asszony is elmondta. Azt várja el, hogy 2009 legyen a transzparencia éve. Hát ezt már nem lehet megcsinálni, ehhez már késő van. Aztán olyan kérdéseket tesz fel, amelyek nem képviselhetők a transzparencia a frakcióüléseken, hát azért kell, hogy legyen valami privát szféránk, és ha én nem értek egyet a saját pártom másik képviselőjével, akkor ennek semmi köze a transzparencia hiányához. Transzparenciára a köztestületeknél van szükség, de nem olyan üléseken, amely egyfajta magán szférát jelentenek, ezt nem tudom elfogadni. És vannak egyéb összefüggések, amelyek nem jók. Kapátó úr azt mondja, hogy a jogszabályalkotási munka nagyon nagy része komitológiai eljárásban zajlik. Ez túlzás. A komitológia ra már vonatkoznak megfelelő átláthatósági szabályok és ha több bürokráciát, több mechanizmus, több szabályt és ellenőrzést akarunk, akkor éppen, hogy a transzparencia ellen dolgozunk. És mielőtt az elnök úr figyelmeztet arra, hogy túl soká beszélek, annyit mondanék, hogy van néhány kérdés, amelyet mi feleslegesnek tartunk. Persze vonzó a közvényelmény előtt azt mondani, hogy a transzparencia kell, hogy legyen minden dolgok mércéje a képviselők esetében. De hát tudjuk, hogy vannak olyan dokumentumok, amelyek igenis rendelkezésre állnak, elérhetők. Persze, hogy lehetséges ez is a polgárnak, igenis van hozzáférése az információhoz, ehhez joga is van. De ezért ez nagyon vonzó, hogy hízelegjünk a közvéleménynek, hogy állandóan a transzparenciáról beszélünk, de a transzparencia az azt is jelenti, hogy a dolgokat úgy nézzük, ahogy vannak. És hogyha nem úgy nézzük, ahogy vannak, akkor éppen, hogy a transzparencia ellenében cselekszünk. Köszönöm szépen a nagyvonalúságát, a hozzászólási időt, illetve köszönöm szépen Herero a szocialista frakció nevében Kesmen kollégái két percre. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Márkónak ezt a kiváló jelentést de sajnos nem értek egyet azokkal itt a mert akik azt mondják, hogy túlterjeszkedtél a megbizatásodon. Mások azt mondják, hogy lehetetlen ezt megvalósítani. Nos, hogyha mindig a lehetetlenel gondolkodunk, akkor hogyan fogunk változást kicsikarni? az, hogy az emberek dolgoznak, még nem jelenti azt, hogy jól dolgoznak. Az, hogy el tudni, hogy képen hol van, még nem jelenti azt, hogy tudjuk, hogy milyen munkát végez. Nagyon fontos, hogy átláthatók legyenek a dokumentumok, a jogszabálytervezetek. Meg kell vizsgálni, hogy a rendelet eddig hogyan működött, és javítani kell a működését. Ezt próbálom, ezt próbáljuk mi az összes szerepvállalóval megvalósítani. Cecilia Malmström, svéd miniszterasszony azért van most itt, hogy ezzel foglalkozzon. Ugyanis fel kell, hogy ismerjük, hogy nagyon sokan eh, rájöttek, hogy a tanácsban történnek dolgok, amiben részt vesznek a nemzeti miniszterek, de titkos az, hogy ők mit mondanak és hogyan szavaznak. Ezt a titkosságot kell eh, kiküszöbölni. Jó lenne, hogyha azok a nemzeti miniszterek, akik ilyen vagy olyan irányban szavaznak a tanácsban, otthon beszámoltathatóak lennének. Úgyhogy Marko, sajnos túlterjeszkedtél a hatáskörödön, <laughs> mondhatnám iron, nem hiszem, hogy radikális lennél, de úgy gondolom, hogy politikai pártok semmiképpen nem fogják a belső vitáikat a közvélemény elé tárni, viszont nagyon fontos, hogy tálaljuk, ismertessük, hogy miért is vagyunk itt, hogy mit is csinálunk, azt megismerhessék az emberek. Ez egy nehéz feladat, a szívem veled van, de a józan észt kell mindig követnünk. Köszönöm, Cashman úr, most pedig a liberálisok részéről két és fél percre Álváró úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Alelnök asszony, holnap a Mako Capato jelentésről fogunk szavazni, és Michael Cashman egy nagyon jó és egy hihetetlen hatékonyságú kollega felhívta a figyelmet arra, hogy itt tulajdonképpen arról van szó, hogy a nyilvánosság számára biztosítsuk a hozzáférést a dokumentumokhoz, amelyekről mi vitatkozunk. Persze a módszerről lehet sok mindent mondani, lehet azt mondani, hogy túllövünk a célon, és biztos, hogy ezt lehet így értelmezni, de ez nem jogszerű, ugyanis alapvetően a frakcióülések közvetítése vagy nem, ez egy olyan kérdés, amiről lehet beszélni. A kérdés az, hogy biztosított-e az a jog, hogy a tagok többségének kérésére az ülés zártán nyilvánítható-e. Tudjuk, hogy először sok minden egymás között kell, hogy tisztázzunk, mielőtt a nyilvánosság elé megyünk, otthon mossuk ki a szennyest, ne pedig az utcán kívül. Egyebekben a példa, hogy a politikai pártok frakciók mindig érdekeltek a nyilvánosságban, akkor ha az nekik jó. Egyébként nem is lennének kongresszusok, és nem lenne ennyire nyilvános egy ilyen pártkongresszus, és akkor senki nem kritizálja, hogyha a politikai pártok kongresszusait teljes egészében közvetítheti a média. Én azt gondolom, hogy Márkó nagyon jó munkát végzett, még akkor is, ami ugye szokott dolog számunkra, hogy más frakciók jobbító javaslatokat nyújtanak be, de itt is sok esetben nagyon jók ezek a módosítások. A két másik intézményt illetően a parlament továbbra is éllovas lehet a transzparencia terén, és azt gondolom, hogy mind a hozzáférési lehetőségeket illetően, mind pedig az ülések transzparenciáját, a képviselők tevékenységének transzparenciáját illetően mi sokkal nyitottabbak vagyunk, mint bármely nemzeti parlament. Nem mintha nem lenne ezen javítani való de hát a tanácsnál, most nincs itt a tanács képviselője, Michael elmondta, tudni kell, hogy ki miről, hogyan dönt ahhoz, hogy felelős politikai cselekvést tudjunk biztosítani. Még fontosabb azonban, hogy a dokumentumokhoz biztosítsuk a hozzáférést, olyan dokumentumokhoz, amelyeket komitológiai eljárással fogadnak el, például a kézipogyászban a folyadékok szállítása. A parlamenti képviselők sem tudták elfogadni, hogy miről van itt szó, és a transzparencia tilalma sok esetben nem adott lehetőséget hogy a politikai cselekvést felelősen lehessen végrehajtani. Köszönöm szépen az extra időt, elnök úr, sok sikert, Márkó, itt leszek a szavazásnál, és azt hiszem, hogy jó vége lesz ennek az egésznek. Köszönöm. Köszönöm szépen Álváró úr, és most pedig egy percre Csárnecki kollégája a szó. Elnök úr, alelnök asszony, hölgyeim és uraim, hogyha az Unió a polgárokat képviseli, és nem az eurokratákat, akkor átláthatóbbnak kell lennünk, és ez vonatkozik az Európai Unió intézményeire és szerveire is. Az Európai Unió csak ebben az esetben nyer vissza azt a hitelességet, amit olyan amit két kézzel szórt, például az alkotmányos szerződés erőltetése esetén és amikor nem akarnak népszavazásokat fontos kérdésekben. Éppen ezért az Európai Unió tanácsában folytatott vitákat nyilvánosabbá kellene tenni, és vonatkozik ez a most természetesen elsősorban nem a parlamenten belüli frakcióülésekről beszélek, hanem a tanácsüléséről, és megfelelő dokument, a dokumentumot megfelelően hozzáférhetővé kell tenni interneten keresztül is. Eh, azt hiszem, hogy helyes irányba léptünk, és meggyőződésem az, hogy eh, néhány fontos pontot sikerült megoldanunk, helyenként túl is lépjük, amit kellene időnként két lépést kell előre tenni, és egyet vissza, de szerintem a raportőr ezt pontosan meg tudja ítélni. Köszönöm szépen Csárnecski úrnak. GUE NGL frakció nevében Svensson asszony, egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. A jelentés készítője rámutat a jelentésben, hogy nagyon sok kívánnivalót hagy még a nyilvános munka, az információk nyilvánossá tétele Egyetértek a jelentés készítőjével. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy a parlament tényleg a nagyobb nyitottság hordozója legyen, és Cashman úr jelentését remélem el fogják fogadni, mert ebben az irányban hat az is. Úgy gondolom, hogy a jogszabályalkotási határidőkkel is gond van minden évben fogadunk el olyan jogalkotási aktusokat, amelyek nem automatikusan átláthatóak. Nagyon fontos a képviselők parlamenti munkában való részvételéről szóló információk nyilvánosítétele is, meg a különböző gazdasági információk is. Én mindenképpen a nyilvánosság pártján vagyok. Ez nem egy populista követelés, ez egy politikai igény. Most pedig Lundgren úr következik két percben. Tisztelt elnök úr! Nos, a nyitottság minden demokráciában fontos. A demokráciában a választók választják ki azokat, akik majd képviselik őket és döntéseket hoznak helyettük választott képviselőkről van tehát szó. De nagyon fontos, hogy informálják ezek az emberek az őket megválasztó embereket, de ez nagyon sokszor nem így történik. Nagyon gyakran nem is ezek az emberek végzik el a munkát, hanem eh, inkább olyanok, akiket nem választottak aztán azt mondják nekünk, hogy a biztonsági szempontok miatt nem férhetünk hozzá az információhoz. Még mindenféle derogációk, kivételek érvényesülnek az átláthatóság alól. Ma már nem lehet titokban tartani az információkat elvileg. Az európai állampolgárok teljesen jogosan követelik, hogy tájékoztassák őket, és ne használjanak fel különböző ürügyeket arra, hogy az információkat titokban tartsák. Korábban az Európai Unióban szinte minden titkos volt, szinte még a biztosok neve is. Aztán szép lassan, fokozatosan megnyíltunk, különböző szakaszokban valósult ez meg, 93-98-tól nagyobb transzparencia érvényesült, és büszkén állapíthatom meg, hogy az én országom, Svédország rendelkezik a nyilvános dokumentumok, a közokmányok átláthatóságának leg nagyobb hagyományaival a Turku ügyben is tavaly nyáron ezt tapasztaltuk, de még hosszú utat kell megtenni, hogyha azt akarjuk, hogy az Európai Unióban is az átláthatóság érvényesüljön. Még nagyon sok állomást kell bejárnunk. Most pedig Romagnoli úr következik egy percre. Csak röviden nagy részt egyetértek Kapator munkájával, másképp is nem is lehetne ez, hiszen azt hiszem én voltam az egyetlen olasz képviselő, aki megpróbált minden évben valamit tenni ilyen értelemben. Például, amikor összefoglaltam a parlamenti munkámat, akkor a jelenlétet is közöltem és igyekeztem azokat a kérdéseket is összefoglalni, amelyeket az olasz delegáció tett fel, de még jobban örültem volna, hogyha az olasz sajtó, amely gyakran mutogat ránk újabb, újabb, újjal, bizonyos dolgokat nyilvánossá tett volna minden esetre látni kell, hogy milyen munkát végeznek az olasz képviselők itt. Ezek az adatok rámutatnának arra, hogy valójában mennyire értékes ez a munka. És a kérdés az, hogy a rendszert mennyire tudjuk itt megfelelően képviselni. Én támogatom Kapata urat, és mindent meg fogok szavazni, ami szerepel a jelentésben Marinescu úr. Két percben. Köszönöm szépen, elnök úr! Az Európai Unió az átláthatóság elve alapján működik. A szerződés első és hatodik cikkében és az alapjogi kártában is hivatkozunk erre. Az Európai Unió mindig igyekszik a lehető legátláthatóbban a polgárokhoz legközelebb hozni a döntéseket. Nem csak a parlament szeretné, hogy a nyilvánosság hozzáférjen, a közvélemény hozzáférjen a döntésekhez. Nagyon fontos ez a polgárok intézményekből tett bizalma szempontjából is. Elég jól zajlottak a dolgok eddig, de mm, egyértelmű, hogy a 2001-es jogszabály, ami e területet hivatott szabályozni, megérett a frissítésre, az aktualizálásra. Úgyhogy eh, azért gyűltünk itt egybe, hogy meg is reformáljuk ezt a dokumentumot eh, oly módon, hogy a eh, jogszabályalkotási aktusok mind-mind hozzáférhetővé váljanak a közvélemény számára. Ez a 2008 os új rendelet tervezett célja. Időként eltérnek a vélemények, de a tárgyalás során jó eredményre fogunk jutni. A polgárokat az egész folyamat során alaposan tájékoztatni kell, hiszen ezek a döntések kihatnak az életükre. Mikó asszony egy perc. Köszönöm szépen, kedves kollégák! A demokrácia az etethatóságon és a nyilvánosságon alapul. Ez különösen fontos most, az európai parlamenti választások előtt. A, az átláthatóság javításával a választásokon való aktívabb részvételt is elérhetjük. Nagyon fontos lenne a szóhasználat egyszerűsítése, hogy az emberek, a fiatalok, az idősek érdeklődjenek a munkánk iránt. Bizonyos kutatási kritériumok alapján minden állampolgár hozzá kell, hogy tudjon férni ahhoz, hogy az európai parlamenti képviselők milyen is munkát végeznek, és hogyan végzik munkájukat. Fontos lenne a szakbizottságok munkájába, a delegációk munkájába való betekintés biztosítása is. Azt is támogatom, hogy intézményközi egységes dokumentum nyilvántartás hozzunk létre. Ez nagyon fontos lenne a polgárok hozzáférése szempontjából, hogy egy ablakos módon hozzáférhessenek a dokumentumokhoz, okmányokhoz. Én nagyon támogatom Kárpát úr jelentését, köszönöm. Thank you, Mr. President. I wish to congratulate my colleague Marco Capaccio. Köszönöm elnök úr. Gratulálni szeretnék Kapátó úrnak a jelentéséhez. Nagyon fontos, hogy ezt a vitát itt lefolytatjuk a parlamentben. Amikor az elszámoltathatóságról, láthatóságról beszélünk, akkor magunkkal kell kezdeni. Vagyis az EU intézményekkel. Én nagyon sok minden egyetértek a jelentésben. Egy-két hangsúly. Gondoskodni kell arról, hogy a képviselői tevékenységről szóló információ érthetően váljék rendelke, álljon rendelkezésre, különben nem érünk el semmit vele. Ezt azért mondom, mert nagyon nagy a munkaterhünk, és hogyha informáljuk a közvéleményt a képviselők munkájáról, akkor mindenki kell, hogy terhedjen ez a tájékoztatás, különben nagyon sok minden láthatatlan marad. Rományoli úrnak válaszolom, hogy a jó munkát nem mindig közvetíti a sajtó, csak a rossz híreket, ez tényleg így van. Nagyon fontos az etethatóság, hiszen jogszabályokat alkottunk, egyetértek Michael Cashmannál, hogy tudnia kell minden állampolgárnak, hogy hogyan szavaztak a miniszterei a tanácsban, mert különben azoknak a kezére játszunk, akik azt mondják, hogy Brüsszel a hibás mindenért, ami otthon rossz. Peter Martin, per un minuto Hans Péter Mártin, egy perc. Igen, tisztelt Hölgyem és Uraim, a tapasztalatom vélhetően nagyon hasonló. Európaiak millióival azonos. Biztos asszony, én 99-ben lettem képviselő, nagyon nagy lelkesedéssel. A, ön, ön munkáját illetően, és aztán azt tettem, amit sok polgár akar. Tudni akartam, hogyan születnek a döntések, hova megy a pénz, ki kapja meg. Minél több választó fordult hozzám, annál inkább azt mondták, hogy nem ismerjük ki magunkat az EU-ban. Velem is így volt ez. És hát akkor az ember rájön, hogy nagyon sok intézkedés mögött tudatosan az a szándék rejlik, hogy a felelősségnek a nem felelőssé, tehát hogy nem tudjuk pontosan, hogy ki milyen jogszabályt hoz. Tehát azt akarják elfedni, hogy nem tudják, hogy miért ki felelős. Én azt gondolom, hogy ennél sokkal messzebbre kell menni, mint a Kapátó jelentés. Alapinformációkat biztosítani kell, mert az lenne valami, és ezt tíz éve mondom. Köszönöm szépen. Kajó úr, két percre, elnök úr alelnök asszony, tisztelt képviselők, a transzparencia elve az Európai Unió egyik alapelve, erősíti az intézményeink demokratikus jellegét, lehetővé teszi a polgárok részvételét a döntéshozatalban, és nagyobb legitimitást garantál az intézmények számára, ugyanis beszámoltathatók lesznek a polgárok felé. De minden demokratikus intézménynek kötelessége, hogy a saját dokumentumait nyilvánosságra hozza, illetve biztosítsa a nyilvánosság hozzáférését a dokumentumokhoz. Ez egy reális és jogos eljárás. És a tanács ő kritikát kapott, mert megszegte az együttműködés szabályait, és nem biztosította a fontos dokumokhoz való hozzáférés sok esetben innen a turkó ítélet az Európai Bíróságnál. Tehát a jogi szolgálat véleményét, a tanács jogi szolgálatának a véleményét meg kell jelentetni, nyilvánosságra kell hozni. És persze megértem én, hogy ö, miről is szól a jelentés a döntéshozatallal kapcsolatban. Itt még mindig vannak gyenge ö, pontok, különösen a turkó ítélet óta világos ez. Be kell tartani az adott jogalapot természetesen. A raportőr javaslatai sok esetben túlmutatnak azon, amit a jogi alapok lehetővé tesznek. Ahogyan Cashman és Herrero kollégák is elmondták, vannak itt olyan előírások, amelyekre nincs jogalap. A turkó ítéletben az Európai Bíróság elismeri, hogy az előírásokat alkalmazni kell, de biztosítani kell az egyensúlyt a kockázatok és a között, hogy a dokumentumot hozzáférhetővé kell tenni. Kapató úr azonban olyan javaslatokat hoz, amely éppen ezt az egyensúlyt veszélyezteti. Köszönöm szépen. Kirita kollega. Köszönöm, köszönöm szépen, elnök úr. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy míg eredetileg Kapátó urat sokan támogatták, a 18 átvett módosítás nem kapta meg a kollégák támogatását. Pedig a munkánk nagyobb átláthatósága fontos az állampolgárok bizalmának elnyerése szempontjából. Például az Európai Parlament websájtján ahol az egyes parlamenti képviselők tevékenységéről van szó, jó lenne, hogyha szerepelnének a szakbizottságban benyújtott módosítóik. Így lehetne látni, hogy mekkora munkával járultak hozzá a képviselők a parlament munkájához szakbizottságokban, a parlament plenáris ülésén. Jó lenne, hogyha a tanács munkája is átláthatóbbá válna még a Lisszaboni szerződés kötelezettsége előtt. Tomaszewska asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. A polgároknak joguk van ahhoz, hogy hozzájussanak információkhoz azzal kapcsolatban, hogy mit tesznek választott képviselőik. Mindenek előtt az Európai Unió intézményére vonatkozik ez, és a tanácsra is persze, hiszen a tanács dokumentumai nehezen hozzáférhetőek az információs programoknak jobbaknak kell lenniük az interneten, látogatóbarátabbá kell őket tenni, hogy az érdeklődők gyorsan eljussanak a keresett dokumentumokhoz. De egyszerűen azt is tudni kell, hogy sokan nem férnek hozzá az internethez, bár természetesen a napjainkra ez meglehetősen elterjedt tévét. Nagyon fontos, hogy könyvtárakat is bevonjunk, és bizonyos dokumentumokat meg lehessen rendelni. Olyan dokumentumok is például, akik fogyatékkal élnek, és nem tudnak egyszerűen utána olvasni és a politikai frakciók véleményének nyilvánosságra hozatát meg kell vitatni. Szedersőd asszony, köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Az átláthatóság sokat változott az Európai Unióban. Azt hiszem, hogy mindenki egyetért ezzel. az 1049-es rendelet alkalmazása óta, az internet oldal megjelenése óta, és az elmúlt években tapasztalt Európai Bizottsági nagyon érdekes fellépések óta. Sosem volt ez egyszerű kérdés, de az elmúlt években szerintem nagyon jól alakult az együttműködésünk. És szerintem el kell mondani, hogyha az Európai Bizottság valamit jól csinál. Persze, igaz, Álvaro úr már említette, hogy a jogalkotási aktusok, az indokolás nem mindig nyilvánosak. De az is fontos, hogy tudjuk, hogy ki mit végez. És nem azt mondom, hogy napról napra nyomon követhetővé kell tenni hogy ki mit csinál, mert az sem lenne igazán kívánatos, de adekvát információknak kell rendelkezésre állnia, és támogatom mindazt, amit Kapát úr javasol, feltéve, hogy ez nem jár bürokratikus többletteherrel. Csárnecki úr. Köszönöm, elnök úr. Abból indulok ki, hogy demokratikus rendszerek, amelyek a jogállamiság alapján állnak, oda vezetnek, hogy a polgárokra vonatkozó rendelkezéseket nyilvánosságra hozzák az intézményeket, kényszeríteni kell arra, hogy ezt megtegyék, és nyilvánosságra hozzák a dokumentumokat. Demokratikusan választott intézmények döntéshozatalát világosá kell tenni de a tanács gyakran megnehezíti a dokumentumokhoz való hozzáférést, és ez a polgárok számára lehetetlenné teszi, hogy komolyan tudomásul vegyék a megszületett dokumentumokat. De hát nagyon fontos a hozzáférés, például interneten keresztül. Ez azt jelenti, hogy egységes uniós portált kell kialakítani, amely egyértelműen könnyűvé teszi a hozzáférést. Köz, közös elveket kell kidolgozni az adminisztrációra vonatkozóan, a titkosításra, a bizalmaságra vonatkozóan, és ez azt jelenti, hogy a parlamentünknek példaképként kell működnie. Doyle asszony. óvatosan, illetve figyelmesen elolvastam, hogy mit ír a jelentés. Az EU dokumentumokhoz való hozzáférés általában, illetve a jogszabályalkotási folyamathoz a jogszabályalkotással kapcsolatban. Aktív transzparenciáról esik szó, mint norma, és hogyha különböző titkosításokra kerül sor, akkor az ezt korlátozza. Tudnunk kell, hogy a tanácsban a miniszterek hogyan szavaznak. Úgyhogy ez megakadályozhatná, hogy mindenki csak úgy Brüsszelt szidja általában. És fontos lenne megnézni, hogy a polgárok lássák, hogy hol vannak, hány miniszter van, hogy szavaznak, és nekünk igenis fontos ezt szem előtt tartani. Másrészt azt mondani, hogy a frakcióüléseket is közvetíteni kell, ez nonsens, ugyanis sok esetben én nem félek a transzparenciától, jó munkát végzünk itt mi politikusok, de hát azért a szakmánk méltóságát meg kell őrizni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tudszó asszony. Én a magam részéről teljes mértékben meg vagyok győződve arról, hogy Kapató úr jelentése alaposan és óvatosan, gondosan elkerülte azt, hogy a közszolgálatban dolgozók jogát megsértse. És azt hiszem, hogy itt vannak olyan helyzetek, amelyek nem férhetők hozzá a nyilvánosság számára, ahogyan ez helyén is való. Persze ez egy fontos oka annak, hogy elfogadjuk a jelentést, de szeretném néhány képviselő gondját megfordítani. Azokét, akik azt vallják, hogy a szabadságuk sérül, akkor, hogyha ez történik. Mi is a helyzet? Ha például ha valaki, egy polgár meg szeretne tudni valamit, akkor nincs titok, ugyanis sok országban még a gyermekek és a házastársak közötti telefont is, telefonbeszélgetést is lehallgatják. Tehát tudni kell, hogy itt döntések születnek, a tanácsban, a bizottságban vagy a parlamentben. Megszakítja az elnök a hozzászólót. Köszönöm. Sikerszki kollega. Köszönöm szépen a transzparencia, nyíltság. Ezek alapelvei az uniónak, és ezt jellemezniük kell az intézmények működését és ha sikerül a transzparenciát biztosítani, akkor sokkal érthetőbb lesz a munkánk a polgárok számára, és polgárközelibb módon tudunk dolgozni. Ha nem megfelelő az eljárásunk, akkor annak az eredménye rossz, az válsághoz vezethet, ezt érezzük a saját bőrünkön. Meg vagyok győződve arról, hogy polgárközelibben kell dolgoznunk, szükség van az intézményi reformokra, és így például ez volt az oka, hogy sokan elutasították a szerződést Franciaországban, Hollandiában. Ebből le kell vonni a megfelelő következtetéseket. Az alapkérdés az, hogy a társadalom elfogadja-e az Európai Uniót. Ahhoz, hogy ezt elérjük, a polgároknak tudniuk kell, hogy mit csinálunk, hogyan dolgozunk, és, nagyon, és hogyan születnek nálunk a döntések világos tájékoztatással kell szolgálnunk kifelé minden intézményben. Az Európai Parlament él, éllovas szerepet szeretne játszani az Unióban a polgárokért, és nem fordítva. Köszönöm szépen az utolsó hozzászóló, Wallström biztosasszony. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők, nagyon szépen köszönöm ezt a vitát, és azt hiszem, hogy nehéz ezt összefoglalni, de ha megtenném, hát csak ismételhetném azt, amit néhányan elmondtak. Ez egy alapvető eleme a demokráciának és én azt gondolom, hogy ezt a polgárok szempontjából kell vizsgálni, a polgárok annak a jogának a szempontjából, hogy igenis hozzá kell, hogy férjenek a dokumentumokhoz, képesnek kell lenniük arra, hogy kövessék ezt a folyamatot, és választhassanak. Most egy nagyon fontos év következik, júniusban az Európai Uniós polgárok választani fognak, és hát ez persze egy alapvető kérdés számukra, hogy hozzáférjenek az információkhoz. Mi viseljük a történelmi védelemnek a kulturális, a különböző kulturális és egyéb különbségek okozta terheket. Küzdünk ezzel néhány esetben. Én egy olyan országból jövök, ahol nagy hagyománya van a a nyíltság elvének. Más tagállamokban más a kultúra, éppen az ellenkezője történt, minden top secret volt, és most ezt kell hozzáférhetővé tenni. Azt hiszem, hogy ez olyas valami, amin nekünk kell jobbítanunk, és nekünk kell ezzel foglalkozni. A jelentés megmutatta, hogy mi, mivel kapcsolódik össze ebben a kérdéskörben, és ezt politikai szempontból is vizsgálnunk kell. A Lisszaboni szerződésnek az lenne éppen a haszna, hogy kiterjesztené az információs jogot és a dokumentumokhoz való hozzáférés jogát. És ez mindenképpen nekünk is lehetőséget adna arra, hogy nyomon kövessük, mi történik az Unióban. Kesmen úr is említette ezt. Ez nagyon fontos eleme a politikának mindannyiunk számára azt hiszem és remélem tudják, hogy számíthatnak rám, hogy napi szinten is szeretném biztosítani, hogy a bizottság ebből a szempontból jobban végezze a munkáját és megnézzük, hogy mit tudunk tenni a bizottságokkal, a regiszterekkel, az adatbázisokkal. Mondják el nekünk, ez segít, segít nekünk, és gyakoroljanak folyamatosan nyomást a bizottságra, de hát kiderült az önök szavaiból, hogy itt is van mit javítani, és önök is hozzá tudnak járulni a nyitottság és a transzparencia jobb kialakításához. És ez a demokrácia, demokráciát erősíti Európában és elő kell készülnünk a parlamenti választásokra. Ez egy esély, mert ez lesz a végső teszt mindannyiunk számára. Köszönöm a vitát, és majd visszatérünk erre nagyon hamar hogy amikor a reformról lesz szó a 1049-es rendelet. És most pedig Kapátó úré a szó. Köszönöm szépen a biztosasszony szavait. Én nem szóltam, de hát azért a jelentésből kiderül, hogy itt már javult a helyzet. A vízhang volt. ennek örülök, annyit szerettem volna elmondani, mindenképpen szükség van arra, hogy változtassunk. Az információ ugyanis megvan, nyilvánossá tehető akkor, amikor erre szükség van. Én nem szeretnék nagyobb bürokratikus ráfordítást és nagyobb bürokráciát okozni, mint amekkorával úgyis meg kell küzdenünk és itt nem a hozzáférésről van szó, hanem arról, hogy az információhoz hogyan lehet ő, ő hozzáférni. Természetesen ez azt is jelenti, hogy a frakciók esetében megfontolásokat kell tenni, hogy mikor, hogyan biztosítjuk a nyilvánosságot, de azért a készségnek nagyobbnak kell lennie erre, de ez nem jelenti azt, hogy a frakcióknak nem lenne lehetőségük arra, hogy zárt ajtók mögött ülésezzenek. De fontos kérdésekben ki kell nyitni az ajtót. Én csak azt mondom, hogy igenis a lehetőséget meg kell hagyni, amit Herrero kollega mondott, hogy például a jelenlevők listája, a szavazás eredménye az rendelkezésre áll. Nem így van Megvannak a jegyzőkönyvek a bizottsági ülésekről, és én magam is áldozata voltam már ennek egy olasz újságban, egy nagy főcím szerepelt, és éppen, hogy a törvényhozási időszak elején érkeztem a parlamentbe, és bizonyos időszakokban előzőleg egyszerűen nem voltam ott, hiányoztam. Tehát biztosítani kell az információkat, hogy érthető is legyen mindez a polgárok számára, hogy ne lehessen visszaélni az információkkal, ne lehessen ezeket manipulálni. Tudom, hogy a parlamenti munkának méltósága van, és itt nem csak arról van szó, hogy valaki ott van vagy nincs ott az ülésen, de nem tudom, hogy miért kellene ezt titkosítani, pláne nekünk. Az egész demagóg módon még ürügy is lehet. Tehát a hozzáférés, a, nem tudom, hogy a néppárt miért akart itt részenkénti szavazást, a, gondolom, hogy remélem nem lesz meglepetés az utolsó pillanatban, fontos a fogyatékkal élők esetében is a hozzáférés. Köszönöm az együttműködésüket. Köszönöm Kappátó úr, és remélem, hogy újra választják majd önt. A vitát lezárom, holnap szavazunk a jelentésről. És most pedig a napi renden a következő pont következik, Alexander Graf Lambsdorff kollega jelentése, amelynek a témája a védelem, és a biztonság területéhez kapcsolódó közvetjelzések kérdése. Kedves kollégák!